Possiamo iniziare il nostro lavoro. Kezdjük meg a munkát. Természetesen emlékeztetnék arra, hogy közölnöm kell az ülés résztvevőivel, hogy interneten közvetítjük ezt az ülést, ez egy szokásos bejelentés részemről. Van viszont itt egy kérelem, egy innovatív jellegű kérés. Sajnos Nekem ma este vissza kell térnem Olaszországba, tehát a jelentésemet nem tudom most bemutatni. Rangel kolléga pedig a hó miatt nem tudott eljutni ma Brüsszelbe, holnap fog érkezni, az lenne tehát a javaslatom, hogy fordítsuk meg a napirendet, tehát a Rangel jelentés, amely ma délután került volna sorra a napirend 5-ös és 6-os pontja, ezeket helyezzük át holnapra. Az én jelentésem pedig az egyik ma délután lenne, a másik pedig a 12-es és a 14-es. Nos, ezeket helyezzük át ma délutánra. Remélhetőleg gyorsan túl leszünk ezeken, mivel Sajnos hamarabb el kell majd mennem, 18 órakor, tehát 17 órakor kellene megkezdenünk a koordinátorok ülését emiatt. Holnap délelőtt azok a kollégák, akiknek a szavazás miatt jelen kell lenniük, egyeseknek más kötelezettségeik is vannak, és az volt az idegjelens javaslat, meg kell egyébként még vizsgálnunk, hogy hogyan fog ez történni, de hogy 10 helyett 11.30-tól legyen a szavazás, hogyha ezzel egyet értenek, akkor ezt így elhatározottnak tekintjük. Tudom, hogy itt a szakbizottságban az ECR egy új póttagot nevezett ki, Kaminski úr helyett Kampevel Bachelman képviselő lenne az új póttag, de nincs jelen. Az ECR eh, emlékeztetett erre, és eh, üdvözöljük őt távolétében. Most pedig nézzük az elnök közleményeit. Először is a kettő pont es pont a kommunikációs politikát érinti. A 2012-es költségvetésből eh, elkülönítettek tartalékba a szakbizottságunk kérelmére összegeket. Nos, az én közleményemet követően amelyel január 25-én éltem. A költségvetési jelentéstevő Szaudargasz kolléga felvette a kapcsolatot az információs politikáért felelős főigazgatóval, Gregory Paulgerrel és Gurmai asszonynak is jelen kellett volna lennie ott, de ö, különböző kötelezettségei miatt nem tudott jelen lenni ezen a találkozón. Nos, tehát mi is történt? Információkat kaptunk a bizottság képviselőjétől, amelyek meggyőzték Szaudargasz kollégát arról, hogy ne tartsuk fenn fenntartásunkat az Európa nyilvános térséget illetően, azaz szabadítsuk fel a 1603 es költségvetési sorban szereplő összegeket. Amiről viszont a bizottság képviselője beszámolt a másik fejezetet illetően, azaz a kommunikáljunk partnerségben fejezetet illetően. Szaudárgasz kolléga úgy véli, hogy nem kapott kielégítő információkat ezt illetően, tehát fenn kell, hogy tartsuk a 160304-es költségvetés sort, illetően a fenntartásunkat. Ezek az összegek maradjanak tehát tartalékban. Egyebekben Szaudargasz kolléga javaslatát jónak tartom, aki úgy véli, hogy ezen második kérdést illetően jó lenne meghallgatni Reding alelnök asszonyt az egyik következő ülésünkön. Hogyha önök egyetértenek ezzel, akkor ezt így elhatározottnak tekinthetjük. Levél formájában kérhetjük a Költségvetési Szakbizottságtól, illetve Reding alelnök asszonytól, hogy vegyen részt az egyik következő ülésünkön, melynek időpontját majd még meghatározzuk. Nem látom, hogy bárki ellenvetéssel élne, akkor ezt így elhatározottnak tekintjük. Aztán itt van a 2 per 2-es pont, a bizottság reagálása a parlament állásfoglalására az egyoldalú nyilatkozatokat illetően Czarkovszki úr jelentéséről van itt szó, melyben felszólította a tanácsot és a bizottságot arra, hogy tegyék napra készé a közös nyilatkozatot, amely az együttdöntési eljárás gyakorlati módozataival foglalkozik. Ezen jelentés szerint számításba kell venni a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, az együttdöntési folyamat általános tételét illetően, amely szokás jogalkotási folyamattá vált, tehát felül kell vizsgálnunk az egyoldalú nyilatkozatok értelmét, a tanács üléseinek jegyzőkönyvét illetően, amelyekre véleményünk szerint nincs szükség. Közleményében a bizottság azonban kiemeli, hogy az egyoldalú nyilatkozatok a tanács jegyzőkönyveiben, ezek a tanács hatáskörébe tartoznak, és úgy véli, hogy nem megfelelő egy intézményközi megállapodást illetően beavatkozást kérni a mi szakbizottságunk részéről. Nem tudom, hogy Szarkovszki úr hozzá kívánne fűzni az elhangzottakhoz valamit. Nem kíván hozzáfűzni semmit mindehez? Rendben, köszönöm. Bejelentem még azt is, hogy a holland parlament alsóháza, a szenátus egy delegációja kérte, hogy meglátogathassa a szakbizottságunk ülését március 5-én. Ezen találkozó címe Európa Quo Vadis, merre tartasz Európa, latinul. A találkozóra munkaebéd formájában kellene sort keríteni 12.30 és 14.30 között a képviselők éttermében, Strasbourgban. Azok a témák, amelyeket a holland delegáció tárgyalni kíván ezekkel, mi is foglalkozunk, mégpedig a válsággal szemben a kapcsolat a az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között, a közösségi módszer, illetve a kormányközi módszer közötti választás, valamint az új kormányzás, a stabilitási paktum és a gazdaság és monetáris unió irányítása az új szerződés beillesztése a hatályos szerződésekbe és az esetleges kétsebességes Európa lehetősége, ez jó-e, rossz-e, elképzelhető-e, és a többi. Aki részt kívánt venni ezen a mini szimpóziumon, kérem, hogy az jelezze érdeklődését, mégpedig március 1-ig legyenek szívesek, tegyék meg ezt. Hey, sí, Finora sei membri del Parlamento. Mostanáig a holland parlament hat tagja ezt érkezését, valószínűleg 12-en érkeznek majd. A Brüsszelbe, nem a Strasbourgban. Ez nem Strasbourgban lesz tehát, ez az esemény, hanem Brüsszelben, elnézésüket kérem. Most pedig nézzük meg az AFKO ülés naptárát. Van itt egy változtatás a júliusi szakbizottsági ülést illetően, ez technikai okok miatt július 11-ére és július 12-ére helyeződött át. Ezt a módosítást már jeleztük a szakbizottságunk ülésnapterában, amelyet kiosztottunk. Hogyha egyetértenek, akkor fogadjuk most el a korábbi ülések jegyzőkönyvét, 2011. december 15 és 2011. december 20 erről a két ülésről van szó, ezeket kiosztottuk. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, hogyha kifogás nincsen ezekkel szemben, akkor elfogadottnak tekintem ezeket. Nem látok kifogást, tehát elfogadtuk ezeket. Most pedig nézzük meg a négyes napirendi pontot. Itt a 48-as cikk az 50-es cikk, és a 20-as, 27-es cikkek módosításáról van szó az Európai Parlament eljárási szabályozatát illetően. Én vagyok a jelentéstevője ennek az anyagnak, és meg is kezdem a beszámolómat. Nos, ez az értelmezés egy, ez az 56-os cikk értelmezéséből ered, és itt egy olyan esetről van szó, amikor egy bizonyos határozat nem kerül elfogadásra a plenárison, vagy a zárószavazás előtt a jogalkotás állásfoglalás zárószavazás előtt visszavonják. Természetesen ebben az esetben vagy véglegesen okafogyottá válik ez, hogyha így döntenek, vagy pedig visszakerül a szakbizottsághoz. Az a probléma, hogy mi történik abban az esetben, hogyha társult szakbizottságok dolgoznak az anyagon, mert volt egy Matthew jelentés, amikor ilyen eset előfordult. A Libe szakbizottság nevében mi is véleményeztük ezt az anyagot, és úgy tűnt, hogy nincsenek nagy problémák, mert abban az esetben, hogyha az érdemi, az illetékes szakbizottság nem vonná be a folyamatba a társult szakbizottságot, akkor a társult szakbizottság az 50-es cikk értelmében közvetlenül a plenárison módosítókat nyújthat be, amelyek a saját hatáskörébe tartoznak, azt érintik, és úgy vettük, hogy ez elegendő ahhoz, hogy garantáljuk az együttműködést a két szakbizottság között. De egy időben érkezett egy másik levél is, egy kérelem a ö, foglalkoztatási szakbizottság elnöke Béres részéről, aki azt kérte a szakbizottság elnökök értekezletétől, hogy kérjen egy véleményt ebben a tárgyban. Ez egy más álláspont, mert itt a saját kezdeményezésű jelentéseket érinti ez, a 48-as cikk esetében itt arról van szó, hogy a módosítókat csupán az érdemi, az illetékes szakbizottság jelentéstevője nyújthatja be. Tehát abban az esetben viszont hogyha az illetékes szakbizottság jelentéstevője nem veszi figyelembe a társult szakbizottság jelentéstevőjének módosítóit az 50-es cikk értelmében, akkor mi is történik, mit kell tenni? Ez tehát a kérdés. És ebben az esetben is, tehát amikor egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, amely esetében a 48-as cikk értelmében a jelentéstevő nyújthat be módosítókat. Nos, ebben az esetben is közvetlenül be lehet -e nyújtani módosítókat a társult szakbizottság jelentéstevői részéről a plenárison, ahogyan ezt az 50-es cikk irányozza elő. Tehát itt a 48-as cikknek vagy az 50-es cikknek kell érvényesülnie. Pontosítást kértek tőlünk, szerintem egyértelmű a pontosítás olasz logikámat követve, az olasz jogot követve, itt a specificitás elve érvényesül, tehát úgy vélhetjük, hogy a saját kezdeményezésű jelentések esetében a 48-as cikk harmadik bekezdése érvényesül, a társult szakbizottság munkája esetében pedig az 50-es cikk, de hogy a bizonytalanságokat elkerüljük, ehhez az szükséges, hogy kiigazítással éljünk. Az eljási szabályzatba, amelynek mindenki előtt ott van a szövege, a megfelelő korrekciókat tehát be kell illeszteni, és azért azt hiszem, hogy itt már egy általános jellegű kérdéssel kell foglalkoznunk, amikor tehát két szakbizottság között ellentét merül fel, és ezt nem sikerül megoldani a szakbizottsági elnökök értekezett elnöke beavatkozása révén, akkor szükség van egy rendszerre, amely ezen konfliktusokat megoldja túl azon a kérdésen, amely a saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatban felmerül. Éppen ezért javaslom az 50-es, a 48-as és az 50-es cikk értelmezését, illetve a 20-as és 27-es cikkek módosítását, hogy az Európai Parlament elnökének lehetősége legyen arra, hogy esetleges döntéseket semmi se nyilvánítson, vagy legalábbis beavatkozzon, hogyha egy szakbizottság nem tartja tiszteletben a társult szakbizottsághoz kapcsolódó eljárást. Nos, ez a beszámolóm, és most meg is nyitnám a vitát. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam ezzel kapcsolatosan. Senki. Á, mégiscsak, Gualtieri úr. Ah, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon logikusnak tűnik számomra azon által javasolt értelmezésmód, azaz ez a pontosítás, amely a 48-as cikk ben szerepel a jelentéstevőre vonatkozóan. Ez nem csupán egy jelentéstevőt jelent, hiszen a jelentéstevő egy olyan funkció, amely egyes esetekben egy specializált jelentéstevő jelenlétét is feltételezi. Azt hiszem tehát, hogy egyetérthetünk az ön értelmezésével. Ami pedig Bevallom, hogy még nem mélyültem el ezen módosítók vizsgálatában. Nos, így hirtelenjében azt tudom mondani, hogy a 20-as cikket illetően, 20 cikk módosítását illetően felmerül bennem a kérdés, hogy egy ilyen jelentős módosítás az elnök hatásköreit illetően itt a 3A cikk lehetne megfelelőbb. A 20-as cikk harmadik bekezdése ugyanis azzal a lehetőséggel foglalkozik, hogy az elnök felszólhasson a plenárison ezekben az esetekben. Itt viszont egy másik dologról beszélünk, egy új hatáskörről, tehát ez nem egy 3A pont tárgyat kellene, hogy képezze, de még szeretnék gondolkodni ezen a problémakörön, a, hogy esetleg a hármas cikkben lehetne inkább ezt elhelyezni, ezt a módosítást. Ez egy nagyon fontos újdonság, én nem ellenzem ezt, hiszen így túllépnénk azon az egyszerű kérdésen, amely a 48-as, illetve az 50-es cikk értelmezését illeti. Itt már egy jelentős Itt jelentősen növelnénk az Európai Parlament elnökének hatáskörét olyan kérdéseket illetően, amelyek túl mennek a jelentés tárgyát képező kérdéseken. Egyetértek tehát az érdemi részt illetően, csak szeretném kiemelni, kollégák, hogy közösen gondolkodjunk még el ezen a kérdésen, ezen a módosításon, hiszen ez egy lényegi, egy nagy súlyal bíró módosítás, amely túlmegy ezen a specifikus kérdésen, amelyet a 3-as és 4-es módosító tartalmaz. Elnök, ha nincsenek más felszólalók, ám mégiscsak Hefner úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, rövidre foghatom. Jó magam is osztom az ön értelmezését a fennálló szabályokat illetően, és ezeket nagyon értelmesnek, logikusnak tartom, azonban mégis szkepszisemet fejezném ki a jelenleg javasolt módosítási kívánalmat illetően, hiszen ez jóval túlmegy a döntő, számomra döntő jelentőségű kérdésen. Tudom, hogy ma nem döntünk, de mégis kételjeim vannak a szakbizottsági elnökök értekezetének szerepét illetően, hiszen az eljárási szabályzatban ez egy tanácsadói szervként szerepel. A, az elnök vagy az elnökök értekezlete vonja be ezt a testületet, de azt hiszem, hogy meg kellene tartanunk egy megfelelő mozgásteretet tekintetben. Tehát itt egy döntő kérdésről van szó, amely az értelmezési kérdéseken túlmegy, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban még vitára van szükség. Elnök, erről mindenképpen vitázni fogunk még, és emlékeztetnék arra, hogy az elnökök hatásköre nagyon széles körül, hiszen a 20-as cikk első bekezdésében az szerepel, hogy az elnök az eljási szabályzat értelmében irányítja a parlament és annak testületei munkáját, és valamely hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a határozathozatalt irányítsa, illetve a munka jó működését biztosítsa. Az én módosítom egy pontosítás lenne, a parlamenti folyamatok jó működések garantálásához az elnök, a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke javaslatára és ez lenne az újdonság, amelyet a 27-es cikk értelmében nyújtanak be, mindenféle intézkedést foganatosíthat, és itt jön az újdonság. Tehát minden intézkedést foganatosíthat, beleértve azt is, hogy egy döntést módosítani lehet, vagy semmisé lehet tenni, amelyet a parlament elnöke foganatosít. Ez lenne tehát a pontosítás. Az elnök ezen döntése ellen nincsen fellebezési lehetőség. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk a vitát ezzel a ponttal kapcsolatosan. Természetesen még módosítókat lehet majd benyújtani ezzel kapcsolatban, és elmondanám, hogy március 22-én 12 órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje, és aztán szavazunk erről az anyagról, mégpedig április 26-án. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a jelentést majd a szakbizottsági szavazást követően bemutassuk az elnökök értekezetének is a március, illetve áprilisi ülés szak alkalmával. Ha ezzel egyetértenek, akkor azt hiszem, hogy áttérhetünk a következő napirendi pontra, de Il progetto del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relativi al trattato. Tehát itt az eh, Rangel jelentésekről van szó a Lisszaboni szerződés eh, kapcsán. Ezeket úgyis eltettük holnap délelőtre és ahogyan elmondtam, nézzük meg most a 12-es napi rendi pontot, amely úgy szintén az én jelentésem, tekintettel arra, hogy én vagyok itt a jelentéstevő. Holnap délelőtt tehát nem leszek itt, és itt a 117-es cikk harmadik bekezdésének értelmezéséről van szó, az írásbeli választ igénylő kérdések kezelése a bizottságokban címmel. Itt egy viszonylag egyszerű kérdésről van szó. Áfette. Egy véleményt kérnek, az AFET bizottság vetette föl ezt a problémát. Kitértek arra, hogy hogyan lehet a 117-es szabályt alkalmazni, tehát ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg kérdést. A kérdés feltevője nem kap választ a bizottságtól időben, akkor ezt a napirendi kérdést az illetékes bizottság napirendjére lehet tűzni. Természetesen, mielőtt a válaszadás ideje, miután a válaszadás ideje lejárt. Hogyha ez így van, hogyha ez így helyes, tehát hogyha van ilyen kötelezettség, hogy a szakbizottság napirendre tűzön egy kérdést, amely eredetileg írás, írásos kérdés volt, akkor ugye ez egy elég nagy kockázatot von maga után, hiszen bármilyen kérdés fölmerülhet, nem, nem csak prioritást élvező témák, Ez pedig azt jelenti, hogy a szakbizottságok a munka terhe is megnőne. Véleményem szerint ez egy konkrét kérdés, nem pedig egy általános jellegű kérdés. A 193 per 1-es bekezdés kimondja, hogy a napi rendet az elnök határozza meg egy adott szakbizottságban, hogyha ezt, ezt megfelelően értelmezzük, akkor ez azt jelenti, hogy írásbeli kérdéseket tehetnek föl a képviselők, de az ülés napirendje, napirendjét az adott szakbizottság elnöke határozza meg. Természetesen, ahogy néha ez megtörténik, és most is megtörtént, az ülésnek jóvá kell hagynia a napirendet. Tehát az a véleményem, hogy kétféleképpen lehet választ adni erre a kérdésre A 117-es cikk, illetve a 193 per 1-es szabály esetében van egy olyan javaslat, hogy értelmezni lehet a szabályt, vagy pedig módosítani lehet az eljárási szabályzatot, figyelembe véve az elhangzottakat, és természetesen, hogyha erről van szó, akkor ez azt is jelenti, hogy a szabályba, a szabályokba bele kell venni, hogy a szakbizottság első ülésén az írásbeli választ igénylő, kérdés válaszadási időszakát lejárta után napirendre lehet tűzni az adott kérdést. Aztán eldönthetjük, hogy értelmezzük a szabályt, vagy pedig módosítani akarjuk azt. Trafszkowski úr, aztán Galtieri úr. Well, I don't have a very, very... Nos, nincs igazából határozott véleményem, vagy nagyon nem ragaszkodom hozzá, de ezért van véleményem. Először is szerintem nem kell mindent értelmezni az eljárási szabályzatban, ezeket rugalmasan kell kezelni. Tehát megismétlem, elnök úr, nem hiszem, hogy az eljárási szabályzatban mindent meg kellene magyaráznunk, egyszerűen értelmeznünk kell. Itt pedig arról van szó, hogy az eljárási szabályzatot megnézzük, és aztán a, e, az elnök értelmezzük, és az elnök döntést hoz. Az AFET, az afet jött ez, nem hiszem, hogy ott a Elmer Brock előjogát bárki megkérdőjelezni, ha tőlünk jön, akkor az ön előjogát bárki megkérdőjelezni. A második felvetésem, tehát az adott elnök elnök szaván, szavát követni kell, ez kevés, kevesebb rugalmasságot ad, hogyha, hogyha elöntenek bennünket az ilyen kérdések, akkor az elnök kerülne reflektorfényben, elnöknek kellene azt mondania, hogy nem. És az biztos, hogy nem, nem lehet, hogy minden ilyen kérdés napirendre kerül, hiszen akkor az AFED csak az ilyen kérdésekkel foglalkozna. Tehát azt hiszem, hogy szerintem az elmondottak alapján kellene értelmezni az eljárási szabályzatot, és szerintem ez egy jobb lehetőség, egy jobb megoldás, mint az, hogyha megváltoztatjuk az eljárási szabályzatot, és azt értelmezzük, magyarázzuk. Természetesen a szakbizottságok elnökével önáll kapcsolatban. Nem tudom, hogy nekik mi a véleményük, de hát nagyon meglepne, hogyha eltérne a véleményük attól, amit mondtam. Gualtieri. Gualtieri úr. Köszönöm. Sajnos a naprend megváltoztatása okán a mi frakciónk árnyék jelentéstevője az a témával kapcsolatban nem tud jelen lenni, és nem volt lehetőségünk arra sem, hogy előkészítő ülésünkön erről vitázzunk, hiszen holnap lesz az. Éppen ezért itt most úgy avatkozom be, hogy később még megváltoztathatjuk majd a véleményünk ezt, ezt illetően, és csak az azonnali reakciómat szeretném megosztani. Nos, a 193-as cikket illetően ez nagyobb súly, mint a 117-es, mert hogyha igaz az, hogy a napi rendet az elnök, a szakbizottsági ülés napirendjét az elnök határozza meg, akkor ez a 117-es cikk világosan kimondja, hogy, illetve jogot ad a parlament tagjainak arra, hogy szóbeli kérdéseiket, amelyekre nem kaptak választ, azokat tűzik napirendre. Tehát, hogyha erről a dologról a szakbizottsági elnök tetszése szerint dönthet, akkor mi ellent mondunk ennek a jognak, amely számomra úgy tűnik, hogy világosan rögzítve van a 117-es cikkben. Ebben az esetben valóban meg kellene változtatnunk az eljárási szabályzatot, tehát pontosítanunk kellene, hogy ez a jog a tehát módosítani kellene a 117-es cikket, csökkenteni kellene ezt a jogot, amelyen jelenleg a parlament tagjai rendelkeznek. Hogy bizonyossága rendelkezzünk, hiszen itt nem arról van szó, hogy kérik, hanem rendelkeznek ezzel, hiszen bárki kérhet, kérheti azt, hogy az adott témát tűzzék napirendre, az elnök dönt erről. Tehát bárki kérhet, és aztán az elnök dönt, ehelyett viszont egy bizonyosságról van szó. Tehát, hogyha ezt a jogot meg akarjuk szüntetni, akkor ez az eljárási szabályzatot módosítani kell. Ha viszont nagyobb rugalmasságot akarunk hagyni, nem azon döntést illetően, hogy egy adott kérdés a napirendre kerüljön hanem azt illetően, hogy mikor és milyen feltételekkel, akkor talán igaza van Tarkovsky kollégának, nem szükséges módosítani az eljárási szabályzatot, hanem ehelyett értelmezni kell azt. De első ösztönös reakciómként azt mondanám, hogy nehéz lehet egy olyan értelmezés, amely ellentmond az eljárási szabályzatban lefektetetteknek, tehát hogy az Európai Parlament tagjai rendelkeznek ezzel a joggal, tetszik vagy sem, ez szerepel az eljárási szabályzatban, ezt megváltoztathatjuk, de jelenleg szerepel. Tehát ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy ellent mondjunk ennek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez a jog nagyobb súlyú más kötelezettségekkel szemben, mint például a hatékonyság, a jogalkotási fellépés, megfelelő időbeli keretek között tartása a parlament, illetve a szakbizottság részéről. Tehát nem azt jelenti, hogy ez a dolog, ez nagyobb fontosságú, szerintem másodlagos jelentőségű. Tehát a rugalmasság és az elnök szerepe, a 117-es és a 193-as cikk közötti egyensúly fenntartásában továbbra is meg kell, hogy maradjon tehát itt a józan észre kell ezt a dolgot bízni. Itt, ha ezt nem akarjuk, akkor ezt a jogot törölni kell, amivel jelenleg a parlament tagjai rendelkeznek. Elnök Tarkovszki úr, még egyszer? Igen? Stand up úr. Nos, egyetértek Egyetértek veled, egyetértek azzal, ami a 117-es cikkre vonatkozóan elhangzott. Azt hiszem, hogy egy újabb Pandora szerencéjét nyitjuk meg, hiszen minden tag jogáról beszélünk, azon jogáról, hogy a napirendre tűzön kérdést. Ugye az AFET tagjai ezt megteszik, a mi munkánkat ezt nem fogja megkönnyíteni. De ez nagyon sok más kérdést is érint, például írásos nyilatkozatokat, illetve más képviselői előjogokat is. Sőt, még azt is, hogy az olvasati nyilatkozatokat hogyan kezeljük, stb. stb. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kérdést valahogy közösen, közösen kellene megvitatni, és nem feltétlenül az eljárási kérdésekre, illetve arra jogra kellene összpontosítani, hogy napirendre tűzhetnek valamit. De ez már egy másik kérdés. Tehát azt hiszem, hogy ugyanazon betegség tüneteit látjuk, lehet, hogy ezeket közösen kellene orvosolni, és az AFKU bizottság részéről választ kellene adni arra, választ kellene adni arra, hogy mit akarunk igazából. Hiszen megdöbbentett az, hogy, hogy mennyire, mennyire eltérnek a véleményeink, például abban, hogy az első olvasati nyilatkozatokra hogyan reagáljunk, hogy a, a jogalkotási kérdésekre kell -e összpontosítanunk, vagy a saját kezdeményezésű jelentésekre, hol milyen jogaink vannak. Tehát egyszerűen eltérnek itt a vélemények. Jelezni akartam, hogy, hogy azt hiszem, hogy ugyanazon betegség tüneteiről beszélünk, vagy legalábbis elképzelhető. Sì, onorevole Duff. Uh, eh, Duff úr. Afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt elnök úr, ez a probléma azért merült föl, mert különösen a külügyi szolgálat eh, miatt nagyon sok a munka, és különösen a külügyi szolgálat belső helyzetére gondolok, amely ugye nincs igazán felkészülve arra, hogy tartalmi kérdésekre válaszoljon időben. Az ember reméli, hogy ez a probléma átmeneti jellegű, és nem lesz állandó gondja a parlament és a külügyi szolgálat közös fellépéseinek, kapcsolatainak. Ezért jelenleg véleményem szerint nem szabad súrlódást állandós, állandósítani közöttünk és a külügyi szolgálat között. Lehetőséget kell adnunk a külügyi szolgálatnak arra, hogy a parlamenti felelősségeinek, kötelezettségvállalásainak eleget tudjon tenni, tehát erre időt kell biztosítani. A külügyi bizottság feltételezése mindig az, hogy ezeket a kérdéseket végül egy szakbizottság napirendjére tűzik. Tehát ebben nincs összeesküvés a büro és az AFET nem akarja akadályozni ezen eljárásbeli kérdések, illetve tartalmi kérdések megvitatását. amelyek ugye a jelenlegi ö, késedelmekből adódnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pragmatikus opció az az, hogy az AFET-hez fordulunk, annak a bürójához, illetve az elnökéhez, és azt kérjük, hogy a józan ész alapján járjanak el, és ez alapján szervezzék a szakbizottság munkáját. Hogyha az bizonyosodna be, hogy túlságosan optimista vagyok, és a probléma még egy vagy két év múlva is itt van velünk, vagy esetleg még súlyosbodik, akkor azt gondolom, hogy az AFKO feladata lenne az, hogy visszatérjen erre a kérdésre, és esetleg az eljárási szabályzatot formálisan módosítja, módosítsa. Megerősítse az egyes képviselők jogait, vagy pedig védje azokat de azt kell, hogy mondjam, hogy nem gondolom, hogy ez lenne a megfelelő pillanat arra, hogy így járjunk el, tehát jelenleg. Azt gondolom, hogy jobb, hogyha egy kis időt hagyunk a pragmatizmusnak. Allora, io intanto fa... Most tehát két pontosításról jönnék. Először is a beszámom végén elmondtam, hogy azonnal szavazhatunk. Talán jobb lenne, hogyha a holnap délelőtre halasztanánk el a szavazást. de nem leszek itt, de önök szavazhatnak, vagy akár nem szavazhatnak, ahogyan ezt jobbnak tartják. Ez az első dolog. A második az a módosító szövege, amelyet én benyújtottam, tehát a vélemény amelyet benyújtottam, ott nem az szerepel, hogy nem mondhatjuk el, hogy, az, hogy a bizottság elnöke törölheti azokat a szobálykérdéseket, amelyekre nem kaptak választ, hanem együtt dönthet erről a kérdést feltevővel. Tehát ez enyhíti a kérdést. A 117-es cikket illetően világosnak tűnik számomra, hogy itt az első ülés nem jelent egy kötelező érvényt, hiszen lehet ez a szakbizottság ülés első napja vagy a második is. Azt hiszem tehát, hogy a DAF úr által felvetettek mindenki egyetértésére találhatnak. Persze nem zárhatjuk ki az első szabályzat jövőbeli módosítását, de most adjunk egy gyakorlati választ erre a problémára. Tehát itt a szóbeli kérdést feltevőjének megvan a joga arra, hogy választ kapjon, hogy ezt nem kapta. Ha ezt nem kapta meg, akkor a szakbizottságban beszélhetnek a legmegfelelőbb módozatokról, amelyekről egyetértésben dönt az elnök és a jelentéstevő. Én tehát ezt a megoldást javaslom, önök pedig holnap döntenek arról, hogy szavaznak erről, vagy sem. Most pedig áttérnék a másik napirendi pontra, amelynek szintén én vagyok a jelentéstevője, elnézésüket kérem, de ezt a pontot is mára kellett áttennem, és aztán még itt van a Tarkovsky jelentés, remélem, hogy ezt is le tudjuk bonyolítani, hogyha gyorsak leszünk. Tehát ez a másik jelentés azzal foglalkozik, hogy az első szabályzatba vegyünk be két új cikket, illetve módosítsuk ezeket. Itt a 87-es és a 88A cikk módosításáról van szó, illetve a 290-291-es cikkre utalnak ezek az Európai Unió működését illető szerződésből. Ez, eh, ahogyan tudják, a szerződés megújította a komitológia rendszerét, Erről már készítettünk egyébként egy jelentést, tehát nem kell most ezeket a dolgokat elismételni. Én csak egy elvi véleményt fogalmazok meg a módosítókról, és mindenki támogathatja természetesen saját módosítóit, hiszen elég sok módosító érkezett, úgy tűnik számomra, hogy több mint 50, talán 51 ehhez az anyaghoz tehát csak a keretekre emlékeztetnék, itt lényegében arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés előirányozza, hogy azon ö, jogalkotási ö, kezdeményezések esetében, amelyeknél a bizottság kap felhatalmazást, akkor itt időbeli korlátai vannak ennek a beavatkozásnak, és tartalmi korlátai is. Tehát az Európai Parlamentnek hatáskört biztosít a szerződés, arra, ezt mondja tehát a Lisszaboni szerződés kifejezetten, hogy kérje ezek módosítását, vagy fogadja el ezeket az intézkedéseket. Tehát minden esetre elő van irányozva itt az Európai Parlament ellenőrzése. Akár az is, hogy visszavonhatjuk a bizottságnak tulajdonított hatáskört. A 291-es cikk a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, amelyek egységes alkalmazást igényelnek, és ebben az esetben is szükség van az Európai Parlament ellenőrzésére. A jelentéstervezet, melyet készítettem, megpróbálja pontosítani részleteiben azt, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel, különböző feltételezéseket tartalmaz, abban az esetben például, hogyha az illetékes szakbizottság, amelynek lehetősége van tehát a felhatalmazást, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, illetve a végrehajtási jogi aktust ellenőrizni, hogyha ez a szakbizottság tehát nem tesz semmit, kifejezetten kinyilváníthatja, hogy elfogadja a végrehajtási jogi aktust, kifogásokkal élhet, illetve kérheti, hogy a bizottság által kibocsátott jogi aktus kerüljön visszavonásra. Itt az általános elvek érvényesülnek, mely szerint akkor is, hogyha a bizottság, az illetékes szakbizottságnak van egy specifikus hatásköre, az Európai Parlamentnek mégis meg kell, hogy maradjon az a joga, hogy beavatkozzon 40 parlamenti képviselő vagy egy frakció kérésére, de nem szabad túlságosan lassítani ezt az eljárást, tehát hogyha van egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, akkor minél gyorsabban le kell ezt bonyolítani, általában hiszen a parlament nagyon sok időt tölthet a vitákkal. Éppen ezért itt arra is szükség van, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a végrehajtási jogi aktusok gyorsan megszülessenek. Benyújtottak módosítókat, természetesen én elviekben elfogadhatom azokat, amelyek esetében kompromisszumot tudunk elérni. Például elmondhatom, hogy egyet képezhetik azok az aggodalmak, amelyeket egyesek kifejeztek. Az összes jogi aktus esetében talán módosítani kell, de itt az ötös módosítómra utalnék, mely szerint a parlamentnek ki kell fejezni a véleményét minden egyes állásfoglalással kapcsolatban, vagy pedig megvizsgálhatja és korrigálhatja a kompromisszumos módosítókban az adott problémát, hogyha egy szakbizottság kap egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust. És itt általában egy másik szakbizottságról lehet szó, amely nem ö, került közvetlenül bevonásra, itt a Költségvetési Szakbizottság ez általában. Nos, úgy tűnik, hogy az én módosítom illetve a módosítók között nincsenek nagy különbségek. Néhány megjegyzést mégis tennék, mint például az az elképzelés DAF kolléga részéről, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat küldjük meg egy specifikus szakbizottságnak, amely egy első screeninget kellene, hogy végrehajtson, és utána adná át ezeket az illetékes szakbizottságnak. Nos, úgy tűnik számomra, hogy ez túlságosan megnyújtaná a folyamatot, túlságosan bürokratikusabb, bürokratikussá tenné azt. Vagy akár itt van ez a 21-es módosító DAFU részéről, vagy van egy másik téma, amelyel már foglalkoztunk a szakbizottsági elnökök értekezletén, ez a Moreira módosító. Hogyha jól értettem, akkor ő azt javasolja, hogy az a határidő, amely ilyen belül a szakbizottság beavatkozhat a bizottság közleményére, Nos, azt hiszem, hogy itt általában akkortól indul ez a határidő, amikor megkapják a képviselők a nyelvi változatokat valamennyi nyelven. Nos, a többi ö, módosítóval kapcsolatban, amelyek pontosítanak, vagy az esetleges kifogások okait ö, pontosítják, ez a Lisszaboni szerződésben már szerepel, de nem kell arra korlátozódnunk, amelyet, amit a Lisszaboni szerződés már egyébként is kijelent. Vannak módosítók, amelyek hasonlóak az én szövegemhez, erről beszélgethetünk, vitázhatunk, ezek talán javítják a szövegem kifejező erejét, mondjuk így, vagy erősítik azt, tehát ezzel kapcsolatban nincsen különösebb kifogásom. Itt van a 35-ös, 36-os, 37-es, ez a három módosító, melyek elég hasonlóak, de például a 35-ös módosító pontosítja, Sí, insomma, l'emendamento 36 mi pare che Moreira Ecco, mi sembra di poter farlo. Úgy tűnik, hogy ez a Moreira módosító, amikor is kizárja azon lehetőséget, hogy a függetlenek is beavatkozhassanak ilyen esetekben, vagy itt van még a Weber módosító, a 37-es, amely ugyanezzel foglalkozik, vagy más módosítók, például a 47-es, 48-as, 39-es, 38-as Morájra, illetve DAF képviselők részéről, ezeket könnyen beilleszthetem a szövegembe. Nem akarok most módosítóról módosítóra haladni, követtem a javaslatukat, a lehető leginkább elkívánom kerülni, hogy megnyúljon ez a folyamat, hosszúra nyúljon. A tervezet szerint túlmenően az Európai Parlament ellenőrzésen, hogyha erre éppen szükség van. Itt mindenféleképpen fontos az is, hogy a gyors ütemet megőrizzük, hogy ezen jogi aktusok célját elérjük. Szeretném a kollégák véleményt is megismerni, akik módosítókat nyújtottak be. A szavazásra máskor kerül majd sor. Daf úr. Um, yes, well, uh... Igen. Gondolom ez igen érdekes és valójában fontos téma, hogy indokolja, hogy a parlament hatásosan foglalkozzon az új Lisszaboni rezsim megvalósításával. Az eddigiekben gyanítom, hogy bizonyos mértékig ö, habozás tapasztalható bizonyos bizottságokban a tekintetben, hogy miként közelíthetők meg az ilyen felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási aktusok. Igaz az, amit mondott, hogy kísérletképpen lehetne pillanatnyilag kezelni ezeket a kérdéseket, illetve szakértők bevonásával lehetne tanácskozni a fölmerült témákról, amelyeket a tagok felügyelnének, és ennek kellene elsőként megtörténnie, nevezetesen meg kell küldenünk ezeket az aktusokat az megfelelő bizottságoknak, ám ezekhez a küldeményekhez hozzá lehetne fűzni egyfajta véleményt arról, hogy milyen fontosságúnak, hogy mennyire sürgősnek tekinti a küldő ezeket a teendőket, illetve az illetékes bizottság milyen ö, fontosságot tulajdonít, és milyen politikai horderőt a kérdés megvitatásának. Az elnökség, illetve a szakbizottság elnöke adott esetben tájékoztatást adhat, elkötelezettség, illetve hozzáfűzött vélemények nélkül a, az illetékes bizottságnak. És felmerül bennem a kérdés, hogy a szakértői vélemények bevonása milyen mértékben szolgálná az egyszerűség, illetve a világos megfogalmazások célkitűzését. Úgy gondolom azonban, hogy ez elnyújtaná és bürokratikussá tenné a folyamatot, és emiatt inkább ellenezném ezt az eljárást. Úgy gondolom, hogy célszerű arra is utalni, hogy a 29-es módosító indítványomban kifejtettem, hogy kívánatos lenne, hogy a plenáris ülés elnöke állapítsa meg azt az időtartamot, amelyen belül kifogással lehet élni. Hogy itt ne alakulhasson ki bizonytalan helyzet. Ilyen módon lehet betartani a tervezett határidőket, és ez minden bizonyal a bizottságok hasznára válna. A 35-ös módosítómban pedig megkíséreltem foglalkozni a brüsszeli ülések kérdésével, amely nézetem szerint nincs kellően kifejtve az eredeti megfogalmazásban, a négyes módosítóban. Úgy gondolom, hogy ezzel részletesebben célszerű foglalkoznunk, hiszen ez elősegítheti a brüsszeli ülések programjának tervszerű kialakítását, és konkrét utalások szerepeltetését teszi lehetővé az ilyen felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási aktusoknak. Ennek az alapján úgy gondolom igaz, hogy valamennyien osztjuk az ön javaslatának céljait, és minden bizonyal elérhetőnek is tekinthetjük ezeket, megfelelő ö, megállapodásra jutva róluk. Honorable Moreira. Moreira képviselő következik. Uh, obrigado, Presidente. <clears throat> Todas as minhas uh, propostas. De... Köszönöm, elnök úr. Az én módosító indítványaimnak az a célja, hogy a parlament megfigyelői szerepkörét gyorsítsuk a végrehajtási, illetve a felhatalmazáson alapuló aktusok vonatkozásában. Úgy vélem, hogy mindezt kimondottan az illetékes parlamenti bizottságok vagy bizottság feladatául szabhatjuk, és a plenáris ülésnek csupán abban kellene állást foglalnia, hogy milyen végső határozat születsen. Azt hiszem nincs értelme annak, hogy ebbe bevonjuk a bizottsági elnököket, kivéve, hogyha hatásköri átfedések vonlanak tapasztalatok a szóba jöhető bizottságok között. Ezt mindenképpen kerülnünk kell. Nem szabad megkettőznünk a speciális eljárásokat. Hogyha túl sok elhúzódó és bonyolult eljárás zajlik párhuzamosan, az természetesen rendkívül időigényes és pazarlásnak számít, mind a bizottsági tagok, mind a bizottsági elnökök terhelése vonatkozásában. És természetesen fölösleges terhet jelent az elnökök konferenciája vonatkozásában is. Azt hiszem, hogy érdemes lenne ezen elgondolkoznunk, egy kicsit részletesebben is, mint a jelenleg kifejtett javaslatok, hiszen a Lisszaboni szerződés egy jogalkotó parlamentről beszél, ezért nekünk is arra kellene koncentrálnunk, hogy a jogalkotási kérdésekkel foglalkozzunk, szemben azzal, amikor túl sokféle feladatot határozunk meg, és szabunk magunknak, amelyek kockára teszik a fő célkitűzés hatékony megvalósítását. Nem csupán a demokratikus legitimitás kérdése merül itt föl, hanem az is, hogy képesek vagyunk-e a saját felhatalmazásunkkal hatékonyan élni. A cél az, hogy eredményre jussunk. Ehhez gondoskodnunk kell arról, hogy bizonyítani tudjuk, hogy tényleg hatékonyan tudunk működni. Ezt kell világosá tennünk a választópolgáraink előtt, hogy alkalmasan használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt, illetve megfelelünk a belénk vetett bizalomnak. Teljesítjük feladatainkat. Nincs értelme annak, hogy az ilyen aktusok monitorozása során elfolyanak a hetek és a hónapok, hiszen mindez nem kívánatos késedelmeket jelent, ami komoly nehézségeket ö, ö, állít az egész unió működése elé. Ezért azt kérjük, hogy az ilyen felhatalmazáson alapuló alak, aktusokat a gyakorlat ö, talaján próbáljuk ki, és ö, monitorozzuk a bizottságok felhatalmazását, hatáskörét, kérve őket, hogy gyorsan cselekedjenek. Ebben következetesnek kell lennünk. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottság az, amely felhatalmazáson alapuló aktusokat eh, használ, olyan módon, amiként eh, erre nekünk módunk nincs, és az egész folyamat során gondoskodnunk kell arról, hogy ne húzódjon el a munka. Gondolom, hogy következetesnek kell lennünk, és hatékonynak. Ismétlem, hatékonyan kell dolgoznunk. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now, would it not be better to deal with the source of this problem?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 Bene, non vedo a... Rendben, nem látom, hogy más is hozzá kívánna szólni, úgy tűnik tehát számomra, hogy ezen felszólalásokból kibontakozott egy elvi egyetértés a jelentésem szerkezetét, lényegét illetően. DAF kolléga elismerte, hogy érvényes ez a szerkezet. Egyes pontokkal kapcsolatban kifejezte, hogy ezek fontosak, de mások esetében visszavonulót folyt. Fújt Moreira úr, amit mondott, az teljes mértékben egyetértésemre talál, de mi is a probléma? Itt a megfelelő technikai kifejezéseket kell megtalálnunk, hogy a lehető leggyorsabban le lehessen bonyolítani ezt a folyamatot. Azt mondanám, hogy most már csak a szavazás napját kell kitűznünk, márciusra nyilvánvalóan. Aztán az érdekeltek próbálják megvizsgálni, hogy tudunk-e kompromisszumos módosítókat kialakítani. Nem látok nagy távolságot a nézetek között, de jó lenne, hogyha még kompromisszumos módosítókat lehetne benyújtani. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor erről így határozunk, tehát márciusban szavazunk erről az anyagról. Most én szerencsére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 Mhm. Sőt, még gyorsabban is haladtunk, mint kellett volna. Azt kértem, hogy a koordinátorok ülését ötkor kezdjük meg, most még csak négy óra van, négy óra öt perc, tehát éppen elég időnk van arra, hogy meghallgassuk azt a jelentést, ami azt hiszem, hogy Tarkovsky kolléga nevéhez fűződik, hiszen a randzsa jelentéseket átugrattuk. Itt a hetes pontról van szó, a parlament eljárási szabályzati írásbeli nyilatkozatokról szóló 123. cikkének módosítása címmel. Tarkovszki úr a jelentéstevő, mégpedig tavalyi év februárjában neveztük ki jelentéstevővé. Kértük, hogy foglalkozzon néhány kérdéssel. A tematikus főosztály tanulmányt készített, ezen kérdésekről ezt megkaptuk, ki is osztottuk ezt az anyagot. Kérném tehát Tarkovszki kollégát, hogy mutassa be módosítóit ezzel a témával kapcsolatosan. Yes. Igen. Köszönöm, elnök úr. Írásbeli nyilatkozatok. Nos, előző életemben tudóskodtam. Ezért úgy határoztam, hogy egészen komolyan közelítsem ezt a kérdést, és egyfajta tanulmányt készítettünk róla, ahol a kérdés az volt, hogy ezeknek van-e egyáltalán súlyuk, és befolyásoljuk-e ezek révén a jogalkotás folyamatát, vagy pedig egyszerűen egy PR gyakorlatról van-e szó és sajnos az derült ki, hogy beigazolódott az előérzetem. Tudnélik, az írásbeli nyilatkozatok bizonyos szempontból nem igen befolyásolják a jogalkotás folyamatát. A bizottságnál igen, mert a bizottság kezdeményezi a jogalkotást, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy ők bizonyos tekintetben figyelembe veszik, bizonyos akciókra vállalkoznak ezek alapján, Ám az ilyen írásbeli nyilatkozatoknak a hatásossága igen korlátolt, úgy általában. Azt hiszem, hogy egy vagy két példát tudunk felhozni arra, amikor tényleg befolyásoltuk ezekkel a nyilatkozatokkal a jogalkotás folyamatát, miközben több száz ilyen született. Bennünket arra kértek föl, hogy egyszerű válaszokat adjunk olyan kérdésekre, amelyek a szabályozással kapcsolatosak, és amelyekre a későbbiekben rátérek még de eleinte én is megpróbáltam azzal a szélesebb körű kérdéssel foglalkozni, hogy mi is a státusz kvója az ilyen írásbeli nyilatkozatoknak. De bizonyos problémákkal szembesültem, hiszen egyfelől az ilyen jogalkotási hatáskörök, amilyenekkel rendelkezünk, nem igen befolyásolhatók írásos nyilatkozatokkal, hiszen ennek a háznak nem voltak olyan jogalkotási előjogai, amelyeket ez befolyásolt volna. Amikor pedig van ilyen, akkor felkérhetjük az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezéssel érjen. Bizonyos értelemben tehát ezek a nyilatkozatok nem gyakorolnak komoly befolyást, nem nagyon relevánsak. Másfelől időnként a képviselők elmondják nekünk, hogy ez az egyetlen lehetőségük, hogy bizonyos kérdésekkel foglalkozzanak, ezeket felvessék a olyanokat, amelyek a választóik számára fontosak. És nem egyszer osztanom kell azt a véleményt, hogy bizonyos képviselők számára nehéz befolyásolni a jogalkotás folyamatát, és csupán ez az eszköz áll rendelkezésükre, hogy írásbeli nyilatkozat formájában emeljenek szót bizonyos kérdésekről. Ha megnézzük, hogy hány ilyen nyilatkozatot bocsátottunk ki, akkor azt látjuk, hogy elenyésző azoknak a száma közülük, amelyek csak ugyan befolyásolták a jogalkotást. Tehát véleményem szerint ez egy elavult instrumentum, és nem biztos, hogy a továbbiakban ezekre komolyan hogyan kellene hagyatkoznunk. Igaz ugyan, hogy bizonyos képviselők ezt fontosnak tartják, amikor szót akarnak emelni egyes kérdésekről. Nos, amikor a beszámolókról, illetve a vizsgálatokról beszéltünk, azt a következtetést lehetett megfogalmazni, hogy ezek nem túlzottan hatásosak, és elavultnak is tekinthetők. Végezetül pedig megállapítottuk, illetve én azt mondom, hogy a következő ciklusban el kell gondolkodnunk az ilyen nyilatkozatok jövőjéről. Ha elolvassák az ezzel kapcsolatos tervezetemet, akkor látni fogják, hogy bizonyos szempontokat fogalmaztam meg. Tehát drasztikus határozat a jövővel kapcsolatban ma még nem hozható, de azt hiszem, hogy a következő ciklus során kell foglalkoznunk a kérdésekkel. A konkrétumokra térve szeretném az eljárási szabályzatot ezekkel az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatban pontosítani, hiszen vannak bizonyos problémák az aláírások számával kapcsolatban, a visszavonás módja adozatairól, stb. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az írásbeli nyilatkozatoknak olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyekben az Európai Uniónak hatásköre van, akkor azt hiszem, hogy ezt finomítanunk kell, és beszélünk arról a fontos kérdésről is, hogy ne legyen átfedés a jogalkotás folyamata, illetve a nyilatkozatok között. Én konkrétabban fogalmaznénk, és azt mondanám, hogy függetlenül attól, hogy legislatív vagy nem legislatív e, eljárásról van szó, kerülendők az átfedések. Ezen kívül azt hiszem, hogy a modern időkhöz jobban kellene igazodnunk, ezeknek az internetes közzétételét elrendelve az Európai Parlament kebelében, és ezeknek az elektronikus úton történő terjesztését is szorgalmaznunk kell, egyfajta nyilvántartást vezetve erről, amely visszakereshető az Európai Parlament honlapján. Ami az aláírásokról illeti, azt hiszem, hogy visszavonhatóknak kell lenniük, javaslatom szerint három hónapon belül, azt követően, hogy ezt nyilvántartásba vették. A fontos ezzel kapcsolatban az, hogy a három hónap során kell, hogy legyen egy határidő, amikor e, aláírásokkal láthatók el a nyilatkozatok. Ennek hosszabbítására ne legyen mód, miután problémák nyílhatnak. Vannak, akik visszavonják az aláírásukat, azt követően, hogy megállapodás született egy nyilatkozatról, és ez rendkívül zavaros helyzetet szül, tehát szeretném elérni azt, hogy a három hónapon belül lehessen csak visszavonni az aláírást, a másik körülmény pedig, hogy nem egyszer meghosszabbították az aláírás határidejét. Én azt hiszem, hogy ezt ki kell küszöbölnünk, a három hónapos határidő legyen merev, ne legyen hosszabbítható, és ezen az időn belül kelljen, kelljen döntésre jutni ez nyilatkozatokról. Nos, összefoglalóan úgy vélem, hogy az írásbeli nyilatkozatok kérdését nyitva kell hagynunk, hiszen rendkívül sok értelmű kérdésről van szó, ambiciózus hozzáállásra van szükség, és pontos megfogalmazások kellenek lehet, hogy meg kell szabadulnunk tőlük, de nyitva marad ez a kérdés ma még az is kérdés, hogy hogyan kell az aláírásokat gyűjteni, és a többi, és a többi. Cloning asszony ugyancsak foglalkozik a kérdéssel, és azzal, hogy az internet sokat segíthet nekünk, az átláthatóbbá téve ezt az eljárást, és explicitebb folyamatot kell elérnünk, kerülve a kétes helyzeteket, olyan körülményekre törekedve, ahol bizonyos számú tagállam támogatása előfeltétel, és ezért tekintenénk merevnek a három hónapos határidőt az gyűjtésre, illetve azt meghosszabbíthatónak nem tartjuk. Köszönöm szépen. Gurmai asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyetértek önnel, Rafael, és különös köszönet illeti a tematikus főosztályt a tanulmány elvégzéseiért, amely világosan fogalmaz a problémával kapcsolatban. Általában nem ellenzem az írásos nyilatkozatokat, és úgy gondolom, hogy ez egyfajta európai kezdeményezésnek is tekinthető, de egyben hasznos is a képviselők számára, annak ellenére, hogy számos egyéb eszköz is rendelkezésünkre áll. Ugyancsak úgy gondolom, hogy az a tény, hogy az elfogadott írásbeli nyilatkozatok száma lényegesen nőtt a múlthoz képest, azt mutatja, hogy a képviselők egyre inkább élnek ennek lehetőségével. Hogyan lehet ezt bölcsen felhasználni? Nos, ez fontos kérdés hiszen fontos számukra az a téma, amelyel kapcsolatos nyilatkozatokat kezdeményeznek, olyanok, amelyek az európai polgárokat érintik. Tehát nem tartom helyesnek ezek eltörlését, de reformjukat annál inkább. Teljes mértékben egyetértek arra, hogy exkluzív online nyilatkozatokat tegyünk közé, modern időket élünk, igazodjunk hozzájuk. Ez elkerülhetővé teszi azt, hogy áldozatával vessünk a két hetenként ismétlődő, de nem napra kész dolgoknak. Egyen, ezen kívül pedig megtakarításokat is lehetővé tesz és teljes mértékben osztom a jelentéstevőnek azt a véleményét, hogy a határidőket mereven kell kezelnünk. Ez mindenképpen egyértelműséget szül. Én úgy gondolom, hogy ugyanakkor nem zárható ki a nem legislatív folyamatok kizárása az írásbeli nyilatkozatok területéről. Ne korlátozzuk magunkat, ne kössük meg a kezünket. Én azt hiszem, hogy itt a szükséges aláírás szám dönt, amint az a jelenlegi játékszabályokban is megvan az ilyen írásbeli nyilatkozatok adott esetben komoly politikai nyomást jelenthetnek, bizonyos kritériumokat fogalmazhatnak meg, és az aláírók véleményét lehetne meghatározni, például bizonyos számú nemzeti küldöttség részvételét, vagy adott számú tagállam támogatását. Ne töröljük el ezt az eszközt, hiszen ez egy rendelkezésünkre álló módszer, amelyről nem kell lemondanunk. Köszönöm, Gurmai asszony. Most Bronz úr kap szót. Thank you. The rapporteur judges written declarations on the basis az előadók, bíráknak a véleménye az EU intézményekkel kapcsolatban felveti a kérdést, hogy befolyásolja -e mindez. Nos, azt hiszem, hogy a válasz erre inkább a nemleges. Tehát el kell fogadnunk, az előadónak a e, kritériumait. Én azonban ezeket nem tudom teljes mértékben elfogadni, hiszen az EU intézményeinek az agendája nagy mértékben a Klaus féle ebben a parlamentben megfogalmazott e, szabályzat e, a végső döntések vonatkozásában az EU intézmények ugyanígy járnak el. Nagyon valószínűtlen, hogy ezeket a kérdéseket kezelni idő pocsékolásnak bizonyul, hiszen akkor azt is lehetne mondani, hogy mindenki az idejét fecsérli, amikor ezekkel a mandátumunkkal élve foglalkozunk. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta módszer a véleményalkotásra, a vélemény kifejezésére, és nyilvánvaló, hogy ahol elévülési határidőket tűnünk, tűzünk ki, bizonyos mennyiségű munka mindenképpen az idő el fecsérlését fogja jelenteni. Azonban születtek rendkívül fontos kérdések ilyen kérdésekben, mint például a felnőttek szavazatai jogának rögzítése vagy a rabszolgaság eltörlése, amelyek hasonló módon születtek valamikor a múltban. Az írásbeli nyilatkozatok nézetem szerint csekély lehet, hogy egészen elenyésző szerepet játszanak a parlament munkájában, azonban ezek távol létében nem lenne ilyen színes a kép. És azt hiszem, hogy az ukrán kutyák a dél-afrikai farmerek lemészárlása, a kis termelők brit problémái, mind olyan probléma lehet, olyan prioritás, amely az Egyesült Európa intézményeit nem foglalkoztatja, de mégis indokolja a nyilatkozattételt. Köszönöm. Da. Nos, még ezt a kérdést a csoportommal meg kell vizsgálnom, de azt hiszem, hogy a frakció véleménye szerint az írásbeli nyilatkozatok népszerűnek mondhatók. És azt hiszem, hogy ezek kivezetése minden bizony sok kritika tárgya lenne a parlamenten belül is, és azt hiszem, hogy a szélesebb értelemben vett közvélemény sem fogadná ezt jól. A civil társadalom, a társadalmi szervek, civil szervezetek is felkarolják az ilyen eszközök alkalmazásának lehetőségét. Hivatkozva például az Európai Parlament különféle képviselőcsoportjai közötti viszálykeltés kérdésére, ami bizonyára előfordul az ilyen nyilatkozatok nyomán. Nos, úgy gondolom, hogy a képviselők ezt felismerik, ám úgy értékelik a nyilatkozatot, magukat, hogy ezzel saját függetlenségüket is kifejezésre tudják juttatni a frakció általános véleményével szemben és egyfajta prioritás megfogalmazását teszi lehetővé számukra egyénileg, függetlenül attól, hogy milyen frakciófegyelem jellemző rájuk. És mint a frakciós megközelítések támogatója, én ezt mindenképpen pártolhatónak vélem. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az elnök, amennyiben gyakorolja az esetenkénti ö, saját belátásán alapuló ö, jogkörét, és ö, szélesebb körben alkalmazza a minőségbiztosítás kérdését a nyilatkozatokkal kapcsolatban, és ha visszagondolok a nemrégiben született írásbeli nyilatkozatokra, akkor azt látjuk, hogy a parlament ezek révén valóban hatásosan tudta kifejezésre juttatni bizonyos adott esetben kevéssé fontos kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásait. És úgy gondolom, hogy ezt továbbiaira is kritériumnak kell tekintenünk. És a parlamentre is vonatkozik, hogy adott esetben célszerű politikai változásokat kezdeményezni az ilyen nyilatkozatok nyomán amennyiben ezek a kérdések az unió kompetenciájába tartoznak. Hogyha nem gyakorlunk ugyanakkor önfegyelmet, és nem korlátozzuk magunkat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, akkor valóban félni lehet attól, hogy elharapódzik az ilyen nyilatkozatok megfogalmazásának gyakorlata, de másfelől úgy gondolom, hogy mindenképpen azt kell vallanunk, hogy ez a közérdeket szolgálja. Hogy például az Európa Tanács egyes kérdésekkel kapcsolatos véleményét is tükröztessük ilyen nyilatkozatok eszközével, ezzel kiterjesztve azt a franchise-t, amely a fogyatékkal élők kérdéseivel foglalkozik, hiszen ez nem kimondottan az Európai Unió hatáskörébe eső kérdés, de mindenképpen olyan ügy, amely az általános közérdeket szolgálja. Olyan területen, ahol a közvélemény elvárja tőlünk, hogy hatásos fellépésünkkel vigyük előbbre az ügyet. Tehát itt valóban egy kényes egyensúlyt kell megtalálnunk, és nem vagyok biztos abban, hogy a jelenlegi szabályozás ezt a legelőnyösebben szolgálja. De a nem jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos szabályzat, szabályok között ez mindenképpen szerephez juthat, és úgy gondolom, hogy a külügyi bizottság saját kezdeményezésű jelentései egyes nemzetközi kérdésekről, mint Palesztináról, vagy az iráni atomfegyver előállítására irányuló erőfeszítésekről. Ilyen módon fejezhető ki, hiszen nem közvetlenül a hatáskörünk belső ügyekről van szó, ahol azonban az állásfoglalás mindenképpen indokolt. Tehát a frakciómmal meg szeretném még vitatni ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben indokolt az eszköz alkalmazása. Föltenném a kérdést, hogy gondoltak-e arra, hogy korlátozzák az írásbeli nyilatkozatok számát amelyeket egy adott időpontban kezdeményezni lehet, hiszen egy adott időpontban ezek elharapozása, ha infláljuk ezeket, akkor adott terület politikai fontossága sérülhet, de a minőség rovására is mehet a túlzottan nagy számú kezdeményezés ami nézetem szerint elképzelhető, hogy egyfajta szavazás vagy állásfoglalás révén lehessen korlátozni ezek számát. Például egy képviselő egyfajta licit folyamán fölvethetné, hogy bizonyos kérdésről nyilatkozatot kezdeményezzen, és hogy mondjuk előkészítsen valamely indítvány. Erre vonatkozólag kérdés, hogy lehetne valamilyen küszöbértéket meghatározni. Mert pillanatnyilag ilyen nincs. Prima di dare la parola a Eifner. Hefner úr. Most talán csak egy rövid kérdés először. Szeretnék kapcsolódni az, amit Andrew Duff a felszólása végén mondott. Még egyszer én is át akarom gondolni ezt a kérdést mégpedig alaposan, és a frakcióm körében meg szeretném ezt tárgyalni. Az írásbeli nyilatkozatok problémája az, hogy leértékelődik, értékét veszíti ez az eszköz, és ez gyengíti magát az eszközt, valamint annak jelentőségét, és az egyes írásbeli nyilatkozatok minőségét is és éppen az lenne itt a művészet, hogy olyan eszközöket találjunk, vagy olyan utakat találjunk, amelyek jobb minőséget hoznak létre, vagy pedig ezt az eszközt meg kell szüntetni. Most egészen röviden szólnék a tanácskozásunk témáját illető kérdést illetően. Itt feltenném azt a kérdést, hogy esetlegesen a 177-es cikk alkalmazása révén fennáll az a jog, hogy mindenkor, akár a szakbizottság egyetlen tagja révén lehet a napirendre helyezni ezeket a témákat. A 117-es cikk harmadik bekezdés értelmében napirendre helyezhető a téma, de hogyha ez nem tűnik alkalmasnak, ezen a napon vagy ezen az ülésen tárgyalni ezt a témát, akkor a szakbizottság az én értelmezésem szerint mindig szabadon dönthet az ügy elhalasztásáról is. Elnök Mielőtt megadnám a szót Tarkovsky hónak jó magam is érnék néhány észrevétellel. Nem tudom elhallgatni, hogy amikor a plenárison ö, vagyunk, és ö, jelen vannak lobbisták is, nos, akkor néha az a benyomásom, hogy nem komoly imázs alakul ki ezek következtében az Európai Parlamentről, és ezzel is számot kell vetnünk. A második kérdés, amin el kell gondolkodnunk, hogy nagyon gyakran a kollégák úgy olvassák el ezeket az írásbeli nyilatkozatokat, hogy el sem olvassák azt, egy, úgy, hogy egyes kollégák megkérik őket, meg ö, rázzák a karjukat, hogy na írd alá, írd alá, hát ez nem tűnik számomra komoly dolognak, nagyon komolyan át kellene gondolni ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy az írásbeli nyilatkozatok esetében a parlamenti képviselő egyes esetekben úgy jár el ösztönösen, hogy ez a jogalkotási kezdeményezéseket helyettesíti ez a dolog, hogyha egy parlamenti képviselő akár a nyilvánosságban jelen akar lenni a választói előtt, akkor egy jogalkotási javaslattal él. Nos, ebben az esetben alá ír egy írásban nyilatkozatot, mivel nekünk nincsen ilyen hatáskörünk, tehát ez egyfajta helyettesítése a jogalkotási kezdeményezésnek. Ennek megszüntetése bizonyosan a saját kezde, a jogalkotási kezdeményezési jogtól fosztaná meg a parlamenti képviselőket. Tehát inkább szabaduljunk meg bizonyos vonásaitól ezen írásban nyilatkozatoknak, amely nem tűnik megfelelőnek, és a gyakorlástól is, amely úgy szintén nem tűnik megfelelőnek az egyes parlamenti képviselők irányában. Tarkovsky úr, nem még Gualtieri úr is szeretne valamit hozzáfűzni. Gualtieri úr, csupán reagálni szeretnék azon helyes észrevételekre, amelyeket ön az imént tett ezen eszköz eredetét illetően, a jogalkotási kezdeményezési hatáskörhöz képest a parlamenti képviselők részéről. Nos, ezen összefüggésben, ahogyan ezt már egyébként Gurmai asszony is elmondta, egyetértek Tarkovsky úr által javasoltakkal. Talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan erősítsük meg és hogyan hozzuk kapcsolatba az egyes parlamenti képviselőket közvetlenebb módon az eljárási szabályzat szintjén a 225-ös cikk értelmében, hiszen ez az a cikk, amelyben szerepel egyfajta jogalkotási kezdeményezési jog az Európai Parlament részére. Ez Európai Parlament egyre inkább jogalkotási jellegű parlamenti költségvetési hatósággá válik, és munkái, tevékenységei ezen feladatai erősödésével párhuzamosan kell, hogy fejlődjenek. Éppen ezért azt gondolom, hogy a kihívás, ami előttünk el, ez nem az, hogy ezt a jogot szüntessük meg a parlamenti képviselők felé, hanem inkább arról lenne szó, hogy az lenne jó, hogyha megakadályoznánk, hogy ne legyenek felesleges eszközök az írásbeli nyilatkozatok esetében, vagy hogy ezek ilyen irányba felüljenek Ehelyett az lenne inkább a cél, hogy a saját kezdeményezésű jelentéseket helyezzük napirendre, amelyek nem jelentenek valós jogalkotási kezdeményezést, hanem egyszerűen kéréssel élnek az Európai Bizottság felé, azt kérik tőle, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet arról, hogy miért nem indít jogalkotási kezdeményezést egy adott tárgykönyvben. Tehát ez egy hangos gondolkodás azt illetően, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt kedvezőbbé alakítani. Nos, először is nem szeretném eltörölni az írásos nyilatkozatokat, de azt hiszem, hogy legalábbis vitát kellene indítanunk -e erről a témáról, és ez az A preambulum bekezdés pontosan ezt szolgálja. Tehát legalább azt kérem önöktől, hogy beszéljünk erről a témáról, készüljük, készítsük elő a véleményünket, tehát a politikai frakciókban nézzük, hogy milyen üzenet, nézzük meg, hogy milyen üzenetet akarunk küldeni. Meghallottam az érveiket, és mindjárt szólok is ezekről. Amit azonban fontosnak tartok, az az, hogy az én eszközök, mint az írásos nyilatkozatok, ahol, és ez is hozzám tartozik, a, minél több az írásos nyilatkozat, mondják egyesek, annál érdekesebbé válik a vitanos, ezzel nem értek egyet, hiszen örökké az ellen harcolunk, az ellen a, az ellen a kép ellen, hogy nehogy azt gondolják, hogy nincs mit mondanunk. azt hittem, ugye lengyelként, aki először, először kerül be a parlamentbe, hogy talán ez fontos számunkra, mert most, most, most mi, mi vagyunk, most először vagyunk itt, de úgy látom, hogy a régi tagállamoknál is ugyanez a helyzet, félnek attól, hogy azt a képet adjuk, hogy semmi munkánk nincsen, és ezért írásos nyilatkozatokat adunk ki. Vannak olyan lengyel képviselők, akik csak a csak a plenárison szólnak, 150-szer, egy-két írásos nyilatkozatot létrehoznak, és az újságírók segítségével, illetve általuk a közvélemény azt gondolja, hogy ezek a képviselők valóban hatást fejtenek ki a parlamenti munkára, pedig jogalkotási tevékenységben nem vesznek részt, egyetlen egy jelentést nem készítenek. Tehát az ilyen írásos állításoknak, nyilatkozatoknak nem vagyok a híve, és legalábbis vitát kellene folytatnunk arról, hogy elmondjuk a közvéleménynek, igen, a véleményünk kifejezésének fontos eszköze ez, azonban nem a munkánk alapvető része ez. Hiszen néha a nemzeti vitákban azt gondolják az emberek, hogy, hogy, hogy a munkánk olyan, mint a 70-es években volt, hogy csak a véleményünket mondjuk el, csak jelentéseket készítünk, de igazi, igazi döntéseket nem hozunk. És látom, hogy ezek, ezeket az írásos nyilatkozatokat úgy fogják föl, mint a, mint a munkánk, munkánkat, tehát ezt, ezt nevezik meg példaként. Tehát szerintem ez nem a jó kép. Ami pedig az érveiket illeti, természetesen tiszteletben tartom a kisebbségi véleményt is, hogyha a tagoknak legalább a fele nem tartja fontosnak, fontosnak ezt a, ezt a témát, akkor ugye nem fogunk vele foglalkozni. Azonban valóban fontosnak tartom azt, hogy a, a politikai frakciók közösen foglalkozzanak ezzel. Legalábbis azt annyit kell tennünk, hogy az egész folyamatot egy kicsit leegyszerűsítjük, és nem szabad, du- nem szabad duplán dolgoznunk, nem szabad átfedéseket létrehozni, hanem mindig a leghatékonyabb eszközt kell választani, a leghatékonyabb útvonalat, semmiképpen ne legyenek átfedések. És végül Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljuk ezeket egyszerűsíteni, és ne, ne terjedjenek el az írásos nyilatkozatok, ne nőjenek gombamódra, hanem próbáljuk meg ezeket csökkenteni, ezek számát csökkenteni. Igen, nehéz azt mondani kollégáknak, hogy nem fogom aláírni. Nem fogom aláírni, mert hülyeségnek gondolom az egészet, pedig néha ugye ez lenne a feladatunk, ezt kellene tennünk, de tudom, hogy ez nagyon nehéz. Tehát meg kell próbálnunk egyszerűsíteni ezeket, csökkenteni a számát, illetve vitát nyitni erről, kimondani, hogy hogy az európai, elnök, európai parlament elnökének lehetőséget kell nyitni arra, hogy nemet mondjon. Azt akarom, hogy, azt akarom, hogy az én munkámat ne írásos nyilatkozatok fényében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 Jaj, elfelejtettem, még nem zártuk le a Czarkovszki jelentést, hiszen a további eljárásról határoznunk kell. Az én szándékom az volt, hogy fejezzük be minél gyorsabban, és ezért hagytam ki ezeket a szempontokat. Nos, tehát a javaslat az, hogy a módosítókat be lehet nyújtani a Tarkovszki jelentéshez március 22-ig, 12 óráig, és azt hiszem, hogy jó lenne egy további eszmecsere a módosítók alapján is, amelyek pontosítják ezt a tárgykört, mégpedig a 19-i ülésünkön. Nos, tehát módosítókat március 22-ig lehet benyújtani, és legyen még egy vita a módosítókról, hogy mindenki jobban kifejezhesse gondolatait, mégpedig március 19-én kerülne erre sor, és aztán talán áprilisban szavazhatunk erről az anyagról. Elnézést kérek Czarkovszki úrtól, hogy nem zártam le ezt a témát. Gualtieri úr, nos, elnök úr, első ránézésre egyetértek, nincs itt a naptáram. A húsvéti szünetre nem emlékszem, hogy pontosan mikor van, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne veszítsük el az alkalmat a vitára, jól folytassuk le ezt a vitát. A szakbizottság tagjai ö, eszmét kell, hogy cseréljenek kollégáikkal, frakcióbeli kollégáikkal. Jó lenne, tehát hogyha lenne időnk erre az anyagra, és talán jobb egy hónappal többet fordítani erre, de legyünk biztosak abban, hogy van módunk a széleskörű vitára saját politikai frakcióinkon belül, hogy ezt a lehetőséget a lehető legjobban használhassuk. És persze nem arról van szó, hogy még egy második fordulót kell beiktatnunk. Most nincs itt nálam a naptáram. Talán jó lenne, ha még egy ugye, még egy kicsit több időt biztosítana nekünk, és így széles körűbb munkát végezhetnénk, és sokkal lényegi elemeket vihetnénk bele ebbe a vitába teljes mértékben egyetértek, mondja Szarkovszki úr, ezt a vitát le kell folytatnunk saját politikai frakcióinkon belül elnök. Igen, én is úgy érzem, hogy ezzel egyetértek, nem látok ellenvetést, tehát áprilisra halaszthatjuk a módosítók benyújtásának határidejét, akkor nem, mégiscsak március lenne ez. A szavazásra májusban kerülne sor. Tehát a titkárság javaslata a következő, tartsuk meg a március 22-ét a módosítók benyújtásának határidejeként, március 22-e tehát, és a vitát április 26-án bonyolítsuk le, majd pedig májusban szavazzunk erről az anyagról. Nos, azért Guatier úr, hogyha elhalasztjuk a szavazást, akkor talán a módosítók benyújtásának határidejét is elnyújthatnánk egy kicsit. Nos, az elnök, az is igaz, hogy mivel a vita eléggé gazdag volt, de általános, ezért, hogyha megszületnek a módosítók, amelyeket természetesen nem kell megtartanunk, akkor már világosabban látjuk majd, hogy hogyan lépjünk tovább. Tehát én továbbra is március 22-ét javasolnám a módosítók benyújtásának határidője vita április 26-án és szavazás májusban. Most már nincs túl sok időnk, de talán Gurmai kolléga, alelnökünk tájékoztatni tud minket, és bevezet a vitába a 9-es ponttal kapcsolatosan, azaz az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása a polgári kezdeményezés tárgyában. Hogyha meg született, összejött a megfelelő számú aláírás, akkor mi is történik majd. Természetesen erről már elhangzottak információk, pontosítsuk ezt egy kicsit, Kurmai asszony. I'm very pleased to, to speak today because so many... Először is nagyon örülök, hogy ma beszélünk erről, hiszen nagyon sokan vannak itt, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Először is elnézést kérek, hogy január 26-án nem tudtam részt venni a vitán, illetve a meghallgatáson amely az európai polgári kezdeményezésre szólt. Nagyon kevesen voltak jelen, úgyhogy ez súlyosbított az én hiányom is, hiányomat is. Azonban a petíciós bizottság tagjaival találkoztam, illetve informáltak a, ennek a meghallgatásnak a tartalmáról is. Itt gondolok Gerald Hefnertre is, hisz akivel szintén felvettem a kapcsolatot. De nem Wallis már nincs itt, azonban Edward Macmillan Scott foglalkozik ezzel az anyaggal, is részt vett ennek a kidolgozásában, és nagyon örülök annak, hogy a petíciós bizottság elnöke is részt vett ezen az ülésen. Minden információt figyelembe vettem, és ennek fényében mondhatom a következő tervezetet. A volt társjelentéstelőmmel, illetve mostani árnyékjelentéstelőmmel egyetértve, nem a szóra egyetértve, következőt mondhatom, ő most sajnos nem tudott eljönni, mert a nemzeti delegációkkal és magyar kollégákkal találkozik. Van egy új fejlemény, lehet, hogy önök is tudják, az Európai Parlamentben van egy alelnök, aki az Európai Polgári Kezdeményezésért felelős, Papasztamkosz úr, természetesen rendkívül fontos volt, hogy találkozunk vele, és beszéljünk az egész eljárásról. Általános egyetértés vonal abban a kérdésben, hogy egy egyablakos rendszert kell létrehoznunk, ez legyen az eljárás, amely gyakorlatilag megkönnyíti a munkát, ez eszmecserét jelent, illetve a állampolgárokkal való párbeszédet, civil társadalommal való kapcsolat fenntartását, és amelyre ugye nagyon nagy szükség van. Az alelnökünk, Papasztamkosz úr megfelelő segítséggel föl is vállalhatja ezt a szerepet, és ez nagyon fontos, mert ez magasabb szintre emeli ezt a kezdeményezést. Ezen kívül ő kell, hogy legyen az elnök, elnöke annak a delegációnak, amely a két intézmény között ezzel a témával foglalkozik. A bizottsági elnökök feladata az, hogy koordinálja ezt a meghallgatást, és összefogja azon bizottságokat, amelyek részt vesznek ezen, valamint az Európai Bizottsággal kapcsolatot tart, illetve más európai testületekkel is, annak érdekében, hogy a meghallgatásokra megfelelően kerüljön sor, megfelelően szervezzék meg ezeket. A parlament területén kerülne sor ezekre a meghallgatásokra, természetesen a petíciókat ismerve, természetes az, hogy a koordinátorok, illetve a bizottságok elnökeit is be kell vonni a szervezésbe. A jelentés tervezet már készen van, remélem, hogy mindenki el tudta olvasni, tanulmányozni tudta, és természetesen köszönettel tartozom mindenkinek, aki elmondta a véleményét ebben a témában, és várom most is a véleményüket. Köszönöm. Well, I was asked by... Nos, Alan kért meg, hogy szóljak az ő nevében, de ezt már Zita is megtette. Mégis egy dolgot szeretnék én is megerősíteni. Felmerült az a gondolat, hogy egy felelős legyen mindenért felelős, és ez ugye a egyértelműséget növelni. A petíciós bizottság hozta, ezt a, hozta föl ezt az érvet, de hogyha azt akarjuk, hogy ezt a kezdeményezést komolyan vegyék, akkor különböző témák merülnek majd föl, és ahogyan Zitta is elmondta, ezt szeretném megerősíteni, az illetékes bizottsághoz kell, hogy kerüljön az adott kérdés, amely, amely jobban átlátja az adott témát, és az elnökök konferenciája illetve a bizottságok elnökei kell, hogy koordinálják ezt, és van ugye egy alelnök, aki ezért a témáért felelős. Így mélyrehatóan lehet elemezni ezeket a kérdéseket. Ez pedig nem azt jelenti, hogy a petíciós bizottság ne venne ebbe részt, természetesen ők is részt vesznek a folyamatban, de hogyha kellő fontossággal, súlyjal akarjuk kezelni ezeket a kezdeményezéseket, akkor mélyreható vitákat kell folytatni, még akkor is, hogyha általában a közvélemény számára kicsit zavaróbb az, hogyha nem egy szakbizottsághoz tartozik ez a kérdés, mégis így mérehatóban tudunk foglalkozni az egyes kezdeményezésekkel, és ez jó jelzés a közvélemény felé is. Köszönöm. Honorable Hefner. Hefner úr. Először is köszönetet mondok Gurmai Zitának munkájáért és a bemutatott tervezetért ez egy valóban nagy és rendkívül fontos feladat, mondhatni. Ez a kulcs, ez a mérföldkő az európai polgári kezdeményezés szabályozásában, az egész eljárás, amelyet a polgárok indítanak számos tagállamban, aláírásokat gyűjtenek. Ennek az a célja végeredményben, hogy meghallgatásra kerüljön sor itt a parlamentben. És éppen ezért fontos, hogy ez a mérföldkő, ez a kulcselem megfelelően, tisztán helyezkedjen el ebben az egész szerkezetben. Mégpedig itt a gótikus templomok építési módjára utalok, ahol a boltozati zárókő megfelelően tartja az egész szerkezetet. Nos, önök valószínűleg emlékeznek arra, hogy már tavaly tavasszal felsoroltuk ezeket a kérdéseket, amelyek összefüggenek a meghallgatások szervezésével és tisztázatlanok. Akkoriban egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk, amely lehetővé tette volna, hogy ezt a kérdést különböző szinteken tisztázzuk. Én ősszel ezt még egyszer megtettem írásban, de sajnos ezt nem engedélyezték, nem üdvözölték. Az volt a vélemény a szakbizottságon belül, hogy mindezt az eljárási szabályzat módosítása révén fogjuk elérni. Nyíltan elmondanám, hogy némileg aggódom, hogy ezzel a javaslattal egy most, most egy sokkal bonyolultabb szabályozás születik az eljárási szabályzatban, és azt hiszem, hogy a polgárok, akiknek ezt el kell olvasniuk, nagyon kevéssé lesznek meggyőződve mindenről. A polgári kezdeményezéssel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az, ami itt érthetőnek tűnik a parlamenten belül, egyes esetekben még a jogászok számára sem eléggé érthető, különbözőképpen értelmezik ezeket a dolgokat. Világosabb szabályozásokban állapodhatnánk meg azt illetően, hogy melyik szakbizottság felelős, és hogyan zajlik az eljárás. Nagyon sok minden, ami itt szerepel, például a költségtérítés, a határidők kitűzése tekintetében, a megbeszéléseket, illetően a szakbizottságokon belül. Nos, én ezeket nem az első szabályzatban szabályoznám, hanem másféle módon. De ez csak egy általános észrevétel. A kulcskérdés, amiről itt döntenünk kell, az az, hogy melyik szakbizottság vagy melyik szerv itt a parlamenten belül szervezze ezeket a meghallgatásokat. Itt két javaslat van előttünk. Az egyik a petíciós szakbizottság javaslata, hosszú ideje a petíciós szakbizottság az, amely rendszeresen foglalkozik a polgárok ügyeivel, tapasztalata van ebben, rendszeresen meghallgatja a polgárokat, és itt a javaslat az, hogy az illetékes szakbizottság bonyolítsa le a meghallgatást, van egy ilyen javaslat is, mind a kettőnek jó okai vannak, jó érvei. Az illetékes szakbizottság kritérium akár kényszerítő is, hiszen a polgári kezdeményezés konkrét tartalmakkal kapcsolatosan fejezi ki véleményét, és ezzel kapcsolatban a parlamentnek azon szakbizottságon belül kell lebonyolítani a meghallgatását, amely meghallgatást, amely illetékes. Hogyha viszont minden egyes esetben más és más szakbizottság szervezi meg a meghallgatást, akkor szerintem ez nem egy igazán szerencsés megoldás, és éppen ezért a petíciós szakbizottság lenne az a szakbizottság, amely rendszeresen meghallgatja a polgárokat, éppen ezért számomra továbbra is észszerűbbnek tűnik, továbbra is észszerűbb tehát számomra, hogy az legyen a megoldás, hogy a petíciós szakbizottság plusz az illetékes szakbizottság, amely tehát tartalmilag felelős az adott ügyért, az szervezze meg a meghallgatást. Nem tudom, hogy mennyire részletesen vitázunk erről, mivel szűkös az idő, talán holnap folytatnunk kell ezt a vitát. Azt hiszem, hogy kevés az időnk erre. Mert majdnem egy éve ö, foglalkozunk ezzel az első javaslat óta, ezzel a témával. Most van egy ö, munkatervezetünk, és április viszont már beindul maga az eljárás. Nagyon sok mindenről alapos vitát kellene folytatnunk, sürgősen szabályoznunk kellene ezeket a kérdéseket, tehát a parlament egyik testületének a bizottsággal kellene ö, megállapodást kötnie hogy megszülessen ez a javaslat egy intézményközi megállapodás formájában, de ez hosszú időt fog majd igénybe venni. Csak néhány kérdést vetnék fel most röviden. Például a 197-es cikk kérdés, hogy a megfelelő helye. Nekem a 240 tűnik a megfelelőbb helynek, ennek szabályozására, hiszen itt a parlament kezdeményezési joga is szerepel más eljárásokban, és a polgári kezdeményezésre egy új eljárás jött létre, egy szerv alakult ki, a 187-es cikk a szakbizottságokon belüli szabályozással foglalkozik, és éppen ezért nem tűnik számomra megfelelő helynek ennek a kérdésnek a szabályozására. A második dolog pedig az, hogy a gyakorlatban az az elképzelés, hogy az alelnök, aki felelős a polgári kezdeményezéssel, hogy ő kapja meg ezt a feladatot. Nos, én ezt egy észszerű javaslatnak tartom, de azt hiszem, hogy itt különböző dolgok merülnek fel a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke, illetve a felelős alelnök köré, hatáskörébe tartoznának ezek a feladatok, de itt mindenféleképpen olyan szabályozást kell létrehoznunk, amely a jelenlegi eljárási szabályzattal, a 188-assal, a 178-assal és egyéb cikkekkel nem áll ellentétben. Még különböző pontokat emelnék ki, de az órára tekintek, és nem tudom, hogy mennyi időnk van, hiszen itt a, javasolt eljárást illetően az volt ugye a javaslat, hogy 17 óráig vitázzunk, és én nem akarom kisajátítani az időt, de világosan elmondanám, hogy számomra még időre van szükség a vitához. Tehát itt most be is fejezném beszámolómat, és szeretném meghallgatni a kollégákat azt verven, hogy most mindenkelőtt abban állapodunk meg, hogy hogyan folytassuk ennek a témának a további kezelését, ami a módosítók benyújtásának határidejét illeti a szavazást a szakbizottságon belül, és mi legyen a petíciós szakbizottság javaslatával. Azt hiszem, hogy a jelentéstevők és a petíciós szakbizottság elnöke között megbeszélésre került sor, és úgy tűnik számomra, hogy itt egy egyetértéses megoldás született. Egy sokkal egyszerűbb szabályozást lehetne kialakítani itt a házban, hogyha észszerűen lezárnánk ezeket a megbeszéléseket. Tehát mindenkit arra hívnék fel nyomatékosan, hogy próbáljuk meg ezt a megbeszélést valóban úgy lezárni, hogy egyetértésre jussunk, ez számomra lehetségesnek tűnik. Én azzal a javaslattal én értem egy ilyen javaslatot, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni, és ezt a javaslatot ki fogom majd küldeni a szakbizottság tagjainak. Eddig csak a megbeszélés résztvevőinek küldtem ki, Ez csak hozzájárulásom a megbeszélésekhez, a vitához, azzal a célral, hogy egy lehetőség szerint jó, megfelelően alkalmazható és jogilag is kifogásolhatatlan más rendelkezésekkel nem ellentétes szabályozás jön létre ebben a tárgykörben. Elnök, valóban kevés az időnk, de a téma annyira jelentős, hogy talán néhány perccel meg is nyújthatjuk a vitát. Jó magam is szeretnék ez hozzászólni. Nem hiszem, hogy itt összehasonlítással lehet élni a petíció és a polgári kezdeményezés között. Ezek különböző dolgok hiszen a Lisszaboni szerződésben is különböző dolgokként szerepelnek. A polgári kezdeményezés számos garanciához kapcsolódik, nem csupán a számokat illetően, hiszen a petíciót is nagyon sokan aláírhatják, lehet egy kollektív petícióról szó, hanem vannak itt formális garanciák is, azt illetve, hogy hogyan gyűjtsék az aláírásokat, milyen garanciák vannak, tehát ez egy teljesen más dolog. De a különbözőség főleg abból a tényből adódik, hogy kötelező az aláírás gyűjtés, ez nem létezik a petíciók esetében, kötelező tehát egy megfelelő párbeszéd az intézmények között, ami eljárási szabályzatunk értelmében a polgári kezdeményezés esetében, tehát elő van írva egy kötelező párbeszéd. És a legnagyobb szintű európai intézmény, amely be van vonva az európai polgári kezdeményezés folyamatába, az pontosan az Európai Bizottság, mert a szerződés 11. cikke kimondja, hogy a polgári kezdeményezés az Európai Bizottsághoz fordul, hogy egy jogi aktusra irányuló javaslatot kérjen az Európai Bizottságtól. Tehát akárki is dönt, azután miután összegyűjtötték az aláírásokat, bizonyos, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy az Európai Bizottság a lehető legnagyobb mértékben bevonásra kerüljön. A perbeszédet tehát azzal kell lefolytatni, aki a javaslat benyújtója kell, hogy legyen. Tehát ez nem lehet egy akadémikus vita. Tehát akinek a javaslattal élnie kell, az pontosan az Európai Bizottság, tehát az Európai Bizottságot a lehető legnagyobb mértékben be kell nyúl, vonni, nem alkalomszerűen, hanem kötelezően, és a lehető legnagyobb mértékben. Nem akarom csökkenteni a petíciós szakbizottság jelentőségét, de aláhúznám az illetékes szakbizottság fontosságát, és különösen az Európai Bizottság jelentőségét. Nem zárnám ki, de ez egyébként is szerepel az eljárási szabályzatban, hogy talán fakultatív módon, hogyha valóban egy fontos polgári kezdeményezésről van szó annak tartalmát illetően, és a gyűjtött aláírások számát illetően, nos akkor talán egy valóban komoly vitát is le lehetne folytatni, és a megfelelő helyszínenre e, kivételes esetekben az Európai Parlament annak plenáris ülése is lehetne. Gondolkodjunk el ezen is. Aztán van még egy másik dolog, ez az eljárási szabályzat, ennek az új alkalmazásai, amin gurmai kolléga dolgozik. Ez tehát itt ezt nem kell április eleje, el, elsője előtt elfogadni, de egy éven belül mindenféleképpen. És éppen ezért fontos lenne, hogy a bizottságot megfelelően tájékoztassák azt illetően is, hogy mi történik április 1 követően. Tehát azon szabályokról, amelyeket az egyes tagállamok meghatároztak, hogy hogyan szabályozzák az aláírásgyűjtést, illetve hogyan ellenőrzik ezen aláírások valódiságát. Talán egy másik meghallgatásra is szükség lenne a bizottsággal ezen ö, témákat illetően. Most DAF is szót kért. Tessék. Csak egész röviden szeretnék hozzászólni, hiszen csak ugyan mielőtt meg kell kezdenünk a koordinátorok ülését. Egyetértek abban, hogy a parlamentnek tisztelnie kell saját funkcióit, jogalkotói tevékenységére koncentrálva. Azonban ugyanakkor szerepet vállalunk azokban a meghallgatásokban is, ahol jogszabály előkészítés zajlik, e, polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban nem szabad kizárnunk a részvételünket, hiszen ezzel kockáztatnánk e, manőverezési lehetőségeinket, szabadságfogunkat, és ezért, elnök úr, úgy vélem, hogy az ezzel kapcsolatos bizottsági, európai bizottsági jogkör ugyan elsődleges, és elsősorban oda kell címezni a polgári kezdeményezést, de magunk se maradjunk ki. Másfelől nem tetszik nekem az a megfogalmazás, hogy a parlament alelnöke feleljen a e, polgári kezdeményezésért. A parlament e, alelnökei az elnökségnek felelnek, a parlament elnökségének, és az ő felelősségük tehát az elnökséggel szemben áll fenn. És őket nem volna szabad végrehajtási jellegű felelősséggel terhelni. Tehát ennek megfelelően kellene módosítanunk ezt a jogállását az alelnöknek de lennének további megjegyzéseim is, amelyeket a későbbiekben majd szeretnék megtenni a vita során, de tudom, hogy most ki kell tennünk a pontot, hiszen be kell fejeznünk a mostani ülésszakunkat. Köszönöm, hogy ilyen gyors volt. Egészen röviden, Hefner úr. Egészen rövid észrevétel, elnök úr. Ami a további eljárásmódot befolyásolhatja, ön elmondta, hogy nem kell elplelsőséggel készülnünk, ebben teljesen igaza van, elég, hogyha egy évvel később elkészül ez az anyag. Véleményem szerint ez nem így van. A 12 hónapos határidő az a maximális határidő, és az is elképzelhető, hogy már két-három hónap elteltével itt ö, lezárhatjuk ezt a kezdeményezést, tehát sokkal jobban kellene sietnünk az összes többi további vita tárgyát kell, hogy képezze. Elnök, pontos észrevétel, Gurmai asszony, a szóválasztás céljából. Thank you very much, dear President. Of course. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azért akartam megragadni az alkalmat, hogy ma megvitassuk ezt a kérdést, mert ilyen nagy létszámban vagyunk jelen, és ezért is kezdtem azzal, hogy elnézést kérjek, hogy utóbb hiányoztam. Nos, örülök, hogy többen is hozzászólhattak, és természetes, hogy természetes, hogy a lehető leggyorsabban kell zöldágra vergődnünk ezzel az ügyel kapcsolatban, kitűzve hogy a módosítók benyújtási eh, határideje eh, mielőbb eh, elérkezzen. Ugyancsak örömmel nyugtázom a hozzászólásokat, amelyek részben azonosultak az én megközelítésemmel, és meg is próbáltam ennek az alapján kialakítani egyfajta képet. Hálásan köszönöm az alelnökkel kapcsolatos megjegyzését, Eh, eh, Schulz eh, úr olyan alelnök volt, aki az európai polgári kezdeményezést felkarolta, és hogyha lehetőséget adunk az alelnöknek arra, hogy ilyen típusú felelősséget vállaljon, akkor azt hiszem, hogy igen fontos is számunkra, döntéshozók számára, hogy éljünk a lehetőséggel mint már megbeszéltük, és néhányan utaltak is rá, csak ugyan fontos, hogy felhívjunk e, és bevonjunk más e, bizottságokat is a polgári kezdeményezésbe, hiszen egyfajta demokratikus folyamatról van szó, ahol fontos gondoskodnunk arról, hogy az egyes e, szakbizottságok szembesülnének az európai polgárok elgondolásaival. És az elnökök konferenciája is megvitathatja ezeket a kéréseket, hiszen nekik magukévá kell tenniük az európai polgárok kezdeményezéseit. Tehát ezért ez helyes célkitűzés, hogy ők is szerephez jussanak, és ugyanígy biztosítanunk kell, hogy elkötelezzék magukat a további szakbizottságok is Természetesen, hogy sok vita és publikáció látott napvilágot az eltelt időszakban a kezdeményezésről. A probléma viszont az, hogy megfelelő szerepmegosztást kell tudnunk a petíció, illetve a polgári kezdeményezés között. Világosá kell tennünk, hogy mit kívánunk elérni, és persze, hogy a bizottságok közül a petíciós bizottság minden petícióval foglalkozik, ahol egy milliónál kevesebb polgártól származó ügyről van szó. Világos, hogy a petíciós bizottság, mint valamennyien tudjuk, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és ennek az alapján értékelem a vonatkozó hozzászólásaikat, és azt hiszem, hogy ezek fontossága nem tagadható. Tehát világos, hogy Világos, hogy fontos bizottságról van szó. Ugyanakkor azonban adjanak nekem lehetőséget, hogy kiváló módosítási javaslataikkal élve megpróbáljak valamiféle kompromisszumos megoldást kidolgozni, és lássuk, hogy mi lesz a végeredmény. Még egyszer köszönöm együttműködésüket. Allora, i tempi... Nos, tehát a további eljárásmódot illetően, hogyha gyorsan akarunk cselekedni, gondolván 2012. április 1-ére. Nos, a, a módosítók benyújtásának határideje március 6-a 12 óra, és aztán pedig a március 20 a ülésünkön szavazunk. Köszintén megmondom, hogy ez túlságosan rövid időnek tűnik számomra. Tehát, hogyha hosszabb ideig akarunk ezen gondolkodni, akkor március 22-e a módosítók benyújtásának határideje, április 26 pedig szavazás. Jó magam személyesen a második megoldás mellett vagyok. Mit szól ehhez Gurmai asszony? Uh, actually, I'm very much for democracy. We should this, Igen, uh, szerintem is én demokráciát támogatom, most kellene döntenünk, hogyha az elhangzatokat követjük, akkor április előtt készen kell, hogy legyünk, és akkor megfelelő döntést hozhatunk. Hogyha további módosítókat kívánnak benyújtani, akkor szerintem nem bánom, hogyha van egy második verzió, és, és mindenképpen azt szeretném, hogy a lehető legjobb opciót válaszuk. Azt szeretném megmutatni az állampolgároknak, hogyha azt akarjuk megmutatni az állampolgároknak, hogy kész vagyunk április elsője előtt, akkor az első opciót kellene választani, hogyha pedig ez nem így van, akkor a második opciót. Hefner. Hefner úr. Mielőtt más valaki próbálja értelmezni az éles pontomat, elmondanám, hogy én a második megoldás mellett vagyok. Ez egy fontos kérdés, idő kell a vitára. Egyébként az érveimet illetően el kell, hogy mondjam, hogy petíciós szakbizottságnak is tagja vagyok, és az AFKO szakbizottság koordinátoraként saját meggyőződésemből beszélek, és jogi háttér előtt éppen ezért fontosnak tartom tehát a hosszabb határidő alkalmazást. Nem bánom, ahogy elmondtam, hogy ha több időt kívánnak erre szállni, akkor ez így lehet, jobb lehet, jobb lehet, mint hogyha gyorsan átvisszük és rohanunk, tehát akkor tartsuk meg a második opciót. E akkor tehát Gurmai asszony véleményének figyelembevételével, illetve Hefner úr javaslatának figyelembevételével, amelyek nagyjából egybeesnek. Azt hiszem, hogy a módosítók benyújtásának határidőjeként rögzíthetjük március 22-ét, 12 órát, és április 26-án pedig szavazunk. Így határoztunk tehát erről, és ezzel lezárom a szakbizottsági ülést. Ezután egy pillanatnyi ülés felfüggesztés után áttérünk a koordinátorok ülésére, holnapra pedig marad, vitatárgyat képezi az a napirendi pont, amely Hefner úr pontja, aztán az Írországgal kapcsolatos jegyzőkönyv, ez a Rangel jelentés, valamint egy másik Írországgal foglalkozó anyag, és aztán még itt vannak a szavazások, amelyek tehát 10 óra 30-kor kezdődnének. Rendben?